megnyitom. Mielőtt megkezdenénk a Máltáról szóló vitát, vannak elnöki közleményeim. Először is a tegnapi ülés jegyzőkönyvét elfogadtuk. Hozzáférhetőek ezek a jegyzőkönyvek, van-e megjegyzés? Hogyha nincs, akkor a tegnapi ülések jegyzőkönyvét